összes többi tárgyalást is megnehezíteni, de mindent megteszek, hogy önök megkapják az információkat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Szóval itt bejelentem, hogy öt állásfoglalásra induló, indít, induló indítványt jutottak el hozzám a vita lezárásaként. Ezzel a vitát berekeztem. Szavazásra holnap, szerdán délben kerül sor. engedjék meg kedves képviselőtársaim hogy áttérjünk a következő napirendi pontra szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz rendelet az általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. hat szerző kap szót elsőnek megadom a szót daniel caspary úrnak kettő percben. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt biztos úr! A GSP rendszerrel 176 országnak biztosítjuk a hozzáférést. Ezek kedvezmények az unió részéről, anélkül, hogy ellenszolgáltatást kapnánk a partnereinktől. Aztán van még a GSP Plus bizonyos országok számára, amelyek teljesítenek bizonyos feltételeket. A kiindulási helyzet az, hogy most új szabályozásra van szükség, mert a régi lejárt. És egy tisztességes eljárásra van szükség, amely két olvasatban teszi lehetővé az ügy tárgyalását. Ehhez időre van szükség. Ezért elvárom, hogy a bizottság mihamarabb új javaslattal álljon elő. Az eljárást két olvasatban kell lefolytatni, folytatni, ehhez idő kell, és az nem lehet, hogy az Európai Parlament egyszerűen nyomás alá kerül és értékelni kell a meglévő rendszert. Azt szeretném, hogy mi hamarabb tényeket, számokat kapjunk a rendszerre vonatkozóan, hogy hogyan vált ez be a gyakorlatban. Tényleg segítette a kereskedelmet, megkönnyítette a kereskedelmet az exportszámok növekedtek-e, és a megfelelő országok élvezik-e az előnyöket és tényleg minden rendben van a rendszerrel, ha olyan országok, mint Katar, ahol az egyfőre jutó jövedelem magasabb, mint 25 uniós tagállamban, hogy ez az állam is él ezekkel az előnyökkel? Hát azt hiszem, hogy ezt az átdolgozás során mindenképpen meg kell vizsgálni, pedig kritikusan. És még egy dolog, és minden frakcióbeli kollégát kérem a holnapi szavazással kapcsolatban, és maradjunk abban, ahogy az eredeti tervezet szólt, és nagyon jó lenne, hogyha ez nem tükröződnének az egyes viták ebben az állásfoglalásban. Köszönöm. Halló, David Martin úr, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak úgy, mint eh, Daniel Kasperi, én is eh, üdvözlöm az általános preferenciális rendszert, a GSP-t és a GSP Plus-t is a világ legszegényebb országainak nyújt ez hozzáférést a piacokhoz. Ahogy Daniel Kaspari elmondta, több mint száz ilyen országnak kell biztosítani hozzáférést. És van 60 ország, amelyeknek még jobb hozzáférést biztosít a GSP Plus rendszer, és 27 specifikus nemzetközi megállapodást fenntartható Mm, fejlődési és egyéb rendelkezéseket is jelent ez. De az is jelenti, hogy a 16 kedvezményezett országtól azt is elvárjuk, hogy az egyezményben foglalt kötelezettségeknek is eleget tegyenek. Hogyha egy ország nem alkalmazza a kötelezettségvállalásait, nem tesz eleget ezeknek, akkor nincs meg az ösztönző, amit a GSP Plus ad de valójában tulajdonképpen büntetjük a többi GSP-t azzal, hogy az ő, preferenciáik erodálódnak, azáltal, hogy mások nem tartják be a szabályokat. Sri Lanka esetét vizsgálta a bizottság, és szankciókat is javasolt Sri Lanka ellen. Ezért gondolom, hogy a bizottságnak igenis figyelemmel kellene kísérnie, és Kolumbiát is meg kellene vizsgálnia ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül lépéseket is kell tennünk, csak vizsgálatot kell egyelőre indítani, és aztán eldönteni, hogy szükség van-e valamilyen fellépésre. Kérdés az, hogy a bizottság elfogadja, hogy a jövőben a bizottságnak is joga legyen a GSP Plus-t felülvizsgálni. Ugyanakkor az Európai Parlament elé terjesztette egy jelentést a bizottság a jelenlegi GSB Plus kedvezményezetjeiről, és a bizottság szándékozik-e a parlamentnek átadni a felülvizsgált szabályokat, és ezt júniusra ígérték nekünk, és szeretnénk látni még egy kicsit korábban. Következő felszólaló három percben, Nicolò Rinaldi úr. Grazie Presidente, cari colleghi, caro Commissario Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. A parlament megalakulása után hamarosan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, az alkalmazással, a rendszer alkalmazásáról szóltunk Sri Lanka, Kolumbia esetében. Súlyos hibákat állapítottunk meg Sri Lanka esetében, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz a háttér és nehéz történelmi események állnak a háttérben, és gyorsan folytak a tárgyalások a rendszer hatályon kívül helyezéséről. A tanács végül is úgy döntött, hogy az egyezményt ismét hatályba lépteti, de bennünket nem kérdeztek meg Kolumbiában. Mm, nagyon komoly harcok voltak a háttérben, gyilkosságok is történtek, és senki nem kérdezte meg a bizottság részéről, hogy mi történt, betartották-e a szerződést. A néhány kormány súlyt helyez arra, hogy a kolumbiai érdekeket védjék a tanácsban, de a parlamentet nem kérdezték meg, nem konzultáltak vele, és mindkét esetben nem volt hatástanulmány, hogy hogyan hat ez majd a foglalkoztatási helyzetre, hogyha a szerződést felfüggesztik. Ismét csak azt látjuk, hogy a parlament másodrangú szerepet játszott, bár ezek politikai és nem technikai döntések voltak, ez elfogadhatatlan. Ezért fontos, hogy egy új rendeletet dolgozzanak ki, 2011 után, és nézzük meg, hogy az elmúlt hónapokban mi történt ebben a két országban. Jó lenne megnézni, hogy a bizottság úgy gondolja-e, hogy sérültek-e emberi jogok Kolumbiában, más országokban, amely a szerződés felfüggesztését eredményezheti. Sri Lankában szükségállapot volt, ezt tudjuk. Kérdés, hogy teljesültek a kritériumok? Azt hiszem, hogy új javaslatokat kell kialakítani, a GSP Plus az egy fejlesztési eszköz, és néhány ország nem bizonyult fejlődő képesnek. Az ILO feltételeket is ismerjük, megvannak a magatartási kódexek, és fontos, hogy hatástanulmányt végezzünk, és ezt a parlament is vizsgálhassa meg, és hogyha a szerződést felfüggesztik, akkor ez mindig politikai. Ez hozzászóló kettő percben. Nicole Kilnielsen asszony. Tisztelt elnök úr, a mai vitánkat három dolog vezérli, az általános preferencia rendszerrel kapcsolatban. Egyrészt a jelenlegi szabályzat az 2011. december 31-én lejár. A Lisszaboni szerződés értelmében a bizottságnak egy új rendelettervezetet kell, hogy átadjon nekünk legkésőbb június, 2010. júniusig. Ez a szabályozás minden csak nem tökéletes. Ki dönti el, hogy mely országok a kedvezményezetek, milyen kritérium alapján nem lehet tudni. A 27 nemzet nemzetközi egyezmény, környezetvédelmi, szociális eh, kérdéseket, eh, amik eh, nem tudjuk, hogy ezek hogyan fognak alakulni. Mik voltak az eredményei az SPG plusznak, nem tudjuk mik a munkahelyteremtés, vagy pedig a rövid távú szerződések létrehozása, az a nagy birtokok koncentrációja valósult-e meg, nem tudjuk. Tehát egy mély reformja szükséges ennek a rendeletnek, hogy demokratikus ellenőrzést tudjunk biztosítani, és biztosítani kell, hogy a kitűzött célokat érjük el. A mai esti vitának az alapja az, hogy a Kolumbia helyzete elképesztő. Nagyon súlyosan megsértik az emberi jogokat ebben az országban, ugyanakkor ez lehetőséget ad a rendelet, hogy ez vizsgálatra kerüljön a ö, gyógyszeripar, ö, közlekedés, ö, teipar egyéb helyeken a kondicionalitásról lemondhatunk, és jelenleg most az van, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodásba akarnak beleugrani. A, ez egyszerűen elképesztő a kolumbiai parasztok a szakszervezetek számára. Nem Kill Nielsen asszony. Következő hozzászóló kettő percben Joe Higgins úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ezt a rendszert az Európai Unió biztosítja néhány ország számára 1971 óta, és ez arra szolgál, hogy az egyensúlytalanságokat kiegyensúlyozza a legfejletlenebb országokkal, és biztosítsa nekik a fenntartható fejlődést. Nos, biztos úr e, e, belátja, hogy ez egy e, bukás volt, és hogy az Európai Uniós székhelyű nagyvállalatok profitáltak ebből leginkább, és nagyon sok esetben áthelyezték a termelést ezekbe az országokba, és megszüntették a munkahelyeket az Unióban. Ez volt a célja ennek a papírnak annak idején, három évvel ezelőtt jelent meg egy anyag a globalizációval kapcsolatban. Ezt akarták Afrika, Ázsia, Latin Amerika munkásai milyen előnyöket élvezhettek. És most elkezdődtek a spekulációk a hedge fondokon, a kockázati alapoknál is, hogy hogyan lehet gyors pénzre szert tenni. És ez már az eurót is érinti, és önök a görög, görög szegény munkavállalókat ezeknek a parazitáknak, bűnözőknek a kezébe adta és hogyan függ ez mindezzel össze ez a rendszer, és hogyan értékelik önök ezt a helyzetet? Kik élvezik a GSP előnyeit, és védi közben az emberi jogokat? Mondja meg ezt, hogy tudja folytatni például, hogy ugyanilyenek maradjanak a kolumbiai kormányal a kapcsolatok, hogy amikor a, a hadsereg nagyon komoly bűncselekményeket követ el, és ez most derült ki nem régiben egy tömegsír feltárásakor, akkor hát mit gondol a bizottság arról, hogyan lehet folytatni a GSP Plus rendszert a Sri Lankával a választások után Rajapaksis kormányának politikája egyértelműen sérti az emberi jogokat és a munkavállalók jogait. Köszönöm. Következő hozzászóló kettő percben, Sayed Kamal úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogy valamennyien értjük, hogy a, az általános preferenciális rendszernek a lényege, hogy egy globális szerződés keretében biztosítson előnyöket a, leg, a fejlődő országoknak, és kiegyensúlyozza a kereskedelmi egyensúly hiányokat, amik mutatkoznak a fejlett és országok és a fejlődők között. E nagyon sok országot érint ez, szerintem nem kell tovább nézni. A, ezekben az országokban a kormányzás nem megfelelő, korrupt kormányok vannak, monopóliumok, és az, hogy nehéznek találják importálni azokat az anyagokat, amikre szükségük vannak, és arról is van szó, hogy ezekben az országokban saj, nagyon sok állampolgár nem fér hozzá olyan szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz, amik mi természetesnek veszünk. A legjobb, hogy kisegítsünk az embereket a szegénységből való kilépálásban, a vállalkozók segítsége, segítése. Megfelelő tárgyalások az elmúlt időszakban sok ország látta ezt, és sokan aggódtunk, hogy mindenkit egy kaptafára szóló megoldásokat akarunk alkalmazni. A bizottság hogy nem csak kereskedelemről van szó, hanem regionális integráció kérdésről is, az Európai Uniós modell exportjáról. Fel kell tenni például az Akácsi országok esetében, hogy lehet-e megadni ezeknek az országoknak a GSP Plus-t alternatívaként, azért, mert egyesekben bizonyos elemeit az egyezménynek megsértik. Kétségtelen, hogy meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és rugalmasnak kell lenni. A GSP Plus alkalmazása lehet egy megoldás. Vagy lehet szankciókat rákényszeríteni egy országokra, hogyha nem tartják be a kötelezettségeket, vagy pedig folytatjuk a tárgyalásokat, hogy javuljanak a körülmények, és megmutatni Európának a magasabb sztenderdjeit és fejle, segíte, érdemes segíteni a vállalkozókat ezekben az országokban. Kamal úr, nos a szerzők felszólalásai után felkérem Karel de Gucht biztos urat hozzászólásának megtartásához. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A jelenlegi általános preferencia rendszer 2011. december 31-én jár le. A bizottság már dolgozik ennek a felülvizsgálatán, átdolgozásán, és konzultáció útján valószínűleg ez javítható lesz, és egy hatástanulmányt is végzünk. A bizottságnak a javaslata körülbelül a 2011 első negyedévére várható. Ez a javaslat természetesen a szokásos jogalkotási eljáráson fog keresztül menni, úgy, hogy ez elkészüljön a jelenlegi megállapodás lejárásának időpontjára 2011. december 31-re. Az nem lehetséges az, hogy a GSP kedvezményezetjei 2012. január 1-én minden kedvezményüket elveszítsék. Ezért azt javasoljuk, hogy a jelenlegi megállapodás maradjon hatályban addig, amíg az új megállapodás hatályba lépésre készen áll majd. Ez lehetővé teszi azt is, hogy nem maradjon senki ki ebből a rendszerből, és a dokumentum majd áprilisban kerüljön, hat, lépjen hatásba. E, a bizottság így módon vizsgálja, a, vizsgálja azt, hogy a jelenlegi GSP Plus-nak hogyan felelnek meg az egyes államok. Az alap kritérium a ratifikálása és végrehajtása 27 nemzetközi megállapodásnak az emberi jogok területén, a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás és egyéb területeken. Ezeket a kritériumoknak kell megfelelni. A bizottságot természetesen köteles a GSP-t tisztességes, objektív módon alkalmazni. Ezért az értékelésünket, a végrehajt az, során azt vizsgáljuk, hogy valóban megvalósul-e a GSP, és a nemzetközi szervezetek közreműködésével az ILO, az ENSZ és más szervezeteknek a véleményét is figyelembe vesszük, amelyek ezeket a különböző megállapodásokat nyomon kísérik a monitoring tevékenységet támogatja a bizottság bilaterális tárgyalásai is a GSP plusz országokkal. Hogyha ilyen meg ez hogyha nem tartják be teljes mértékben a kritériumokat, akkor a GSP szabályozás lehetővé teszi, hogy a bizottság vizsgálatot indítson, kiderítse a tényleges helyzetet, és ennek megfelelő intézkedéseket hozzon. Ez a túlazonos vizsgálati eszköz egy nagyon fontos eszköz ahhoz is, hogy a fellépjen, amennyiben ez indokolt. A, ö, ugyanakkor a vizsgálat indítását nem lehet könnyelműen kezelni, mert ez befolyásolja a partner országgal való kapcsolatokat is, gondoljunk csak Sri Lankára. A GSP Plus-nak a célja, hogy ösztönözzük az országokat a jó kormányzás alkalmazására. A GSP Plus országoknak lehetőséget kapnak azzal, hogy bizonyítsák, hogy a GSP Plus célokat megvalósítják, illetve álljanak rendelkezésre a monitoring szervezeteknek, és a hiányosságok azonosításra kerülhessenek. Ezen országok egy általános ösztönzőt jelent ez a GSP+. Plus. Nagyon szívesen kezdek önökkel egy vitát a GSP-ről, illetve a GSP Plus rendszerről, a jelenlegi rendszernek az átdolgozásában fontos, hogy a GSP Plus-t is figyelembe vesszük, illetve azok a témákat, amiket a parlament felvetett, meg fogjuk vizsgálni. Miután ez a felülvizsgálat most a szokásos jogalkotási eljáráson megy keresztül, az Európai Parlamentnek ugyanolyan lehetősége lesz, mint a tanácsnak, hogy beleszóljon az új GSP kialakításába. Úr, most pedig a képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. elsőnek két percben megadom lucia laima andrikien asszonynak a szót. parancsoljon! szépen, kedves kollégák! Amit Daniel Caspary úr mondott, azt teljes mértékben támogatni tudom, de hangsúlyoznék néhány kérdést a Lisszaboni szerződés hatályba lépése sok esetben megváltoztatja a parlament szerepét a kereskedelmi politikában. A GSP egyik olyan terület, ahol a parlamentnek nagyobb hatásköre lesz. Biztos úr, szeretném kérni önt, hogy nézze meg jobban, tanulmányozza jobban, hogy milyen szerepe lesz a parlamentnek az önhöz tartozó portfólió területén és ez vonatkozik a GSP és a GSP Plus kedvezményezettjeinek listájára is a parlamentnek részt kell venni a monitoring rendszerben is a kedvezményezettekre vonatkozóan, hogy itt ne csak ratifikálják, hanem meg is valósítsák az ILO és az ENSZ előírásokat. A parlamenttel mindig konzultálni kell ebben a kérdésben, mert a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk azt, hogy a fejlesztési eszközök elérik a megfelelő célt. És még egy megjegyzés, kedves biztos úr, szeretném felhívni a figyelmét arra, holnap fogunk szavazni erről a kérdésről, hogy a bizottságnak a GSP-ről új rendeletet kell elkészítenie mi hamarabb, és nem értek egyet azzal, ami elhangzott Kolumbiával kapcsolatban néhány kollega részéről. Kolumbia hasonlít sok országhoz a régióban, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a pozitív fejlődést, a vívmányokat az emberi jogok területén, és az emberi jogvédők helyzetét illetően ebben az országban. Nincs szükség arra, hogy megszégyenítsük ezt az országot kiemelve, ugyanis most már az új szabályozásra kell koncentrálnunk. Köszönöm. Szépen Andrikéni asszony. Következő hozzászóló kettő percben Vital Moreira úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Nagyon kellemes azt hallani, hogy mikor gucht biztos úr azt mondja, hogy a bizottság hamarosan megküld egy jogalkotási kezdeményezést a parlamentnek, hogy felülvizsgáljuk az általános preferenciális rendszert. Így módon a parlament bele szólhat és részt vehet a jogalkotási munkába, és így módon el fogjuk kerülni azt, hogy a az általános preferenciális rendszer lejárjon. Ez egy támogatási fejlődés támogató eszköz. Megnyitjuk az európai piacokhoz való hozzáférést, méghozzá kiváltságot biztosítunk, anélkül, hogy viszonosságot kérnénk ezen országoktól. Ugyanakkor ez segíti a jobb kormányzást, az emberi jogok tiszteletben tartását ezekben az országokban, mert a rendszert abban az esetben élvezhetik ezek az országok, hogyha bizonyos feltételeknek megfelelnek. Az Európai Uniónak éppen ezért kell megújítania ezt az eszközt, ami a kereskedelmet a fejlesztés szolgálatába és az emberi jogok tiszteletben tartásának szolgálatába állítja a meghosszabbítást ugyanakkor mégiscsak eredményvizsgálattal kellene összekapcsolni. Fontos, hogy az új rendelet figyelembe vegye az új körülményeket, nevezetesen, hogy ez továbbra is, ez a rendszer, ez átmeneti időszakra kerüljön megadásra, és adott esetben visszavonható is legyen továbbá el kell mélyíteni, és jobban kell szelektálni a kedvezményezett országok között, attól függően, hogy a fejlettség milyen szintjén állnak, és mennyire versenyképesek kifelé. Javítani kell az ellenőrzési lehetőségeket is, amelyek kapcsolódnak ehhez a preferenciális rendszerhez. Különösen a tekintetben, hogy az emberi jogokat mennyire tartják tiszteletben. És végezetül, biztos úr, az is fontos lenne, hogy figyelembe vegyék a parlamentnek a véleményét, méghozzá a jogalkotási folyamat. Következő hozzászóló kettő percben Georgios Papastamkos úr. Köszönöm, κύριε a Η μεταχείριση που απορρέει Köszönöm szépen. Azok az eljárások, amelyek az általános preferenciális rendből következnek, ez a leghátrányosabb helyzetben lévő országokhoz képest eljárás, bánásmódot jelentenek. Van egy új országlista, amelyek erre jogosultak. Figyelembe kell venni az adott országoknak a gazdasági helyzetét, illetve versenyképességüket. A differenciálás hiánya ezen országok között hátrányos helyzetbe hozza a legkevésbé fejlettebb országokat az első felülvizsgálatnak arra kellene kiterjednie, hogy ezt a helyzet visszaállítsa az egyensúlyt, és a felborult egyensúlyt megszüntesse, amit tapasztalhatunk eddig a rendszerben kereskedelmen politikánk, a kondicionalitás lehetővé kellene, hogy tegyen egy sokkal jobb világkormányzást azzal, hogy nyomást gyakorolunk ott, ahol ez szükséges. Ez lehetővé tenni azt is, hogy a szociális dimenziónak nagyobb hangsúlyt adjunk tág értelemben, az emberi méltóságot, a fejlődést, a demokráciát jobban előtérbe helyezzük. Fontos, hogy az Európai Unió aktívan vehessen részt e felülvizsgált rendszerben, és eh, az is eh, fontos lenne, hogy közelről nyomon követhesse ezen szabályoknak a betartását azon országokban, amelyek kedvezményezettek. Zászoló Ben Lange úr, másfél percben. Ja, Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos úr, mindannyian tudjuk, hogy a GSP rendszer jó, és a GSP plusz rendszer pedig nagyon jó és gondoskodnunk kell a meghosszabbításukról. Ezért van szükség egy megfelelő javaslatra, amelyet meg tudunk vitatni önökkel. A GSP Plus esetében néhány jobbító intézkedés elképzelhető. Ötre hívnám fel a figyelmet. Itt esetleg lehetne jobbítani. Először is kiállapítja meg, hogy a 27 norma hogyan érvényesül valójában hogyan érvényesülnek ezek. Ez az ILO feladata csupán, vagy pedig nem kellene itt egy értékelő bizottságot létrehozni, amely konkrétan figyelemmel kíséri ezt. Azután a civil társadalom bevonása. Azt szeretném, hogy a GSP Plus esetében, amikor a megvalósítást értékeljük, a civil társadalmi koordinációt is lehetővé tegyük az adott országban, mint most például a Dél-Koreával kapcsolatos szerződés esetében. Harmadsorban ki ad megbízást a vizsgálatra, ha problémát állapítunk fel. A parlamentet ebbe be kell vonni Néha a tanácsban az az érzésem, hogy ott más érdekek állnak a háttérben, mint a vizsgálat végrehajtása, lefolytatása a parlamentnek, tehát itt szintén részt kell vennie és világos struktúrákra van szükség a további lépéseket illetően. Világos struktúrákra, a felfüggesztésre is, de erről még később beszélhetünk részletesen. Köszönöm következő hozzászóló kettő percben thomas mann úr. Köszönöm, GSP a fejlődő országokban, küszöbb országokban kereskedelmi előnyöket jelentett. Ez egy modern fejlesztési segély. Ez sok esetben mentesít a vámok alól, és elérhetővé teszi az ipari államok, iparosított államok piacát. De természetesen a szociális, környezeti normákat is be kell tartani, ugyanis az ENSZ és az ILO konvencióit aláírták, de ki ellenőrzi a kritériumok betartását, a preferenciák visszavonását betartják, ha olyan árukat exportálnak, amelyek rabszolgamunkával vagy kényszermunkával készültek, hogyha tisztességtelen kereskedelmi praktikák állnak a háttérben, és a GSP plusz által biztosítandó emberi jogok valóban érvényesülnek. Kínára gondolok például. A mi döntéseink, a bilaterális tárgyalások az Unió és Kína között semmiféle javulást nem hoztak Kínában az emberi jogok területén. Holnap lesz a Nemzetközi Tibetnap. Százezrek fognak kimenni az utcára. Az Európai Unióban is komoly tüntetésekre kerül majd sor. Kifejezendő szolidaritás forrásokat, a ö, nyilvános, a kulturális és a nyelvi autonómia mellett. Az emberi jogi normákat, a szociális és környezetvédelmi normákat be kell tartani és ezeket a kritériumok katalógusába kell beemelni a GSP rendszerben. A kereskedelmi partnerekkel való együttműködés nem korlátozódhat a tisztán gazdasági megközelítésre. Következő hozzászóló másfél percben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 Tisztelt elnök úr, ez a, az esemény nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy megerősítsük a GSP-nek a fontosságát. Függetlenül attól, hogy az alaprendszerről vagy a pluszrendszerről van -e szó, mindkettő a megállapodásokhoz kapcsolódnak, és az a céljuk, hogy a szegénységet csökkentsék, figyelembe tartva az emberi jogokat. Ez kötelesség alapvető feltétel számunkra. Ezek a gondolatok vezérelték az uniót abban, hogy egyes esetekben csökkentették, például a Sri Lanka esetében is a kedvezményeket, miután a bizottság egy méreható vizsgálatot végzett. De fontos lenne, hogy ebben a folyamatban jobban részt vegyünk, amikor a jelenleg hatályban lévő szabályt módosítjuk. Reméljük, hogy a szokásos eljárást fogjuk követni, és ki ö, ö, egészítésre kér, kér, kerül ez garantálni kell a rendeletnek a hatékonyságát, és hogy ez szavahihető legyen, hogy a kritériumokat szigorúan alkalmazzuk. Egy olyan Európában, ahol az állampolgároknak a többsége nem szereti a puskatussal működő demokráciákat, ott nagyon fontosak, hogy az alapjogok tiszteletben tartásra kerüljenek, és erre kell emlékeztetnünk nem szabad, hogy lazaságot tanúsítsunk, és el kell kerülni a kapkodást és a ugyanakkor a túl gyors elítélését ilyen vagy olyan országnak. Itt gondolok mindenekelőtt Kolumbiára. Ezért nem értek egyet ezzel az egyoldalú kezelésével, amit alkalmaznánk erre az egyetlen egy országra. Valamennyi problémás helyzettel foglalkozni kell a hatályban lévő szabályok alapján és tiszteletbe kell tenni azokat az alapelveket, amelyek ehhez vezettek minket. Salafranca úr, aki kért szót, nincs a teremben, ezért a következő felszólaló Christopher Fjellner úr, kettő percben. Parancsolja. Eh, tack så mycket, ordförande, och eh, tack, herr kommissionär. Eh, Köszönöm szépen a szót. Ez a rendszer, a GSP rendszer egy nagyon jó és nagyon fontos instrumentum a legszegényebb országok Európába exportálhatnak, és sok európai ország járult hozzá a fejlődéshez. Csak ennek működnie kell. Felül kell vizsgálnunk, és közben el kell gondolkozni, hogy mi is az alapvető feladata és célja ennek a GSP rendszernek. A szegénység elleni küzdelem a kereskedelem, a leghatékonyabb módszere a szegénység elleni küzdelemnek, a gazdasági növekedés megteremtésének. Ezt el kell érni de ez egyben lehetőség arra is, hogy nyomást gyakoroljunk az egyes országokra, hogy a nemzetközi egyezményeket, szerződéseket betartsák az emberi jogokkal kapcsolatosan. Nem felejthetjük el azonban, hogy mi a célja a fejlesztésnek. Azok az országok, amelyek nem tartják be ezeket az egyezményeket, nem kapnak preferenciákat, de az egyensúlyra is gondolni kell. Azért nem úgy van, hogy egy ország, amely nem kap export lehetőségeket, hogy az az ország egyszerűbben be fogja majd tartani a különböző feltételeket, az emberi jogok érvényesülése, a munkahelyek száma között van összefüggés, a korrupció ellen is fel kell venni a harcot. Szóval azt szeretném tudni, hogy a biztos úr hogyan értékeli ezeket a veszélyeket, hogy a kereskedelmi preferenciák felfüggesztése nem eredményezi azt, hogy még rosszabb lesz a helyzet, és néhány ország ugye 27 egyezményről van itt szó az ILO keretében, amelyeket ratifikáltak, Hát itt szeretnék egy ö, teljesen reális elemzést látni az uniós államokra vonatkozóan, hogy tényleg mindannyian betartották és aláírták ezeket az egyezményeket. Azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy ez az EU-ban megtörtént. Tehát azért ezt is nézzék meg, amikor másokkal szemben követelményeket támasztanak. De ice system alapján adok szót az egyetlen jelentkezőnek,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 ez év áprilisáig kell előterjeszteni az új tervezetet. Azt szeretném tudni, hogy melyek azok az államok, amelyek ezt kérvényezték eddig, és itt van-e a helye annak, hogy új államokra is kiterjesszük ezt a preferenciális rendszert, amikor éppen az átdolgozásra készülünk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a táblán tévesen vannak kirva nevek, nincs több hozzászóló, ezért felkérem a biztos urat felszólalásának megtartására. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Több kérdést is felvetettek Sri Lankával és Kolumbiával kapcsolatban. Az egyik esetben úgy döntöttünk, hogy egy vizsgálatot készítünk, és utána hozzuk meg a döntést. Sillanka esetében a bizottság készített egy, felhasználta az ENSZ-nek a, az anyagait, illetve más forrásokat is, nem kormányzati szervezektől is. Sri Lanka nem valósított meg több emberjogi egyezményt, többek között a polgári és politikai jogokra vonatkozó egyezményt, valamint a lealacsonyító embertelen bánásmód el elleni egyezményt, valamint a gyermekmunkával kapcsolatos egyezményeket mindig is az volt, hogy tagadták a, a problémák meglétét, és nem voltak hajlandók együttműködni a bizottsággal sem a vizsgálatokban. Kolumbia esetében a vizsgálatok azt mutatják, hogy megkérdőjelezhető az, hogy milyen szintűek bizonyos ILO és ENSZ egyezménynek a betartása, de az is világos, hogy az ENSZ-nek, illetve az ILO-val együtt folytatják a tárgyalásokat, változtatásokat hajtottak végre a jogrendszerben, a kormány javaslat javította ezeknek a végrehajtását. Folyamatos a párbeszéd az ensz és az ILO-val, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezettel is. Kérdést tett fel Morea úr, azt szeretném erre válaszolni, hogy a felülvizsgálat a GSP, az általános preferenciális rendszernek folyamatban van, és igyekszünk egyensúlyt teremteni a különböző kérések között, amelyek elhangzottak. Azt kérték, hogy ezt mielőbb tegyük meg, ezt meg fogjuk tenni. Azt is kérték tőlünk, hogy végezzünk hatástanulmányt, és 2009-es GSP adatokat csak júliusban fogjuk megkapni. Természetesen konzultációkat is folytatunk a parlamenttel, az Európai Parlamenttel. Szeretnék emlékeztetni arra is, amit hogy az Intának kötelezettséget vállaltam a meghallgatás során, majd ezt követően is, hogy ütemtervet fogok adni a jogalkotási folyamatra az elkövetkezendő hónapokban, és azt is tudják, hogy holnap fogunk találkozni, és együtt megpróbálunk majd kidolgozni valamit, ami lehetőséget ad az Európai Parlamentnek, hogy maximálisan megvitathassa a különböző ügyeket, és ennek keretében a GSP-nek az új szabályozását is, illetve a rendszer hatályban tartását, amiről már beszéltünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Gucht, biztos úr bejelentem hogy két állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. a témában holnap lesz szavazás szerdán twelve órakor. ezzel a vitát berekeztem. kedves képviselőtársaim a következő